Good morning. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Kérnék mindenkit, hogy foglaljon helyet, és eh, megnyitom a ma délelőtti ülést, a Regionális Bizottság ülését. Köszönöm, hogy ilyen korán eljöttek, és eh, készen állunk a szavazáshoz. Kvórum biztosított, úgyhogy kezdhetjük is a szavazást. Az első pont amelyről szavazunk, a különleges intézkedések további segítségnyújtására természeti katasztrófák által sújtott tagállamoknak címet viseli. Az eszmecserét követően, amelyet február 16-án folytattunk le a regionális szakbizottság rendkívüli ülésén, úgy döntöttünk, hogy a 15-ös szabályzat, 15-2-es szabályt érvényesítjük az egyszerűsített eljárás keretében. Miután a koordinátorokkal és az árnyékjelentéstevőkkel egyeztettünk, a jelentés tervezetet köröztettük, és ez egy száz százalékig terjedő társfinanszírozási rátát helyez kilátásba a természeti katasztrófákra való válaszképpen, de módosítással az Európai Regionális Fejlesztési Alap maximum 5%-a közelíthető el erre a programozási időszakban a tagállamokban. A határidő, amelynek, ameddig a képviselők legalább egy tizede fenntartást jelezhetett, pénteken járt le, senki nem küldött ilyen kifogást, a titkársághoz, ezért elfogadottnak tekinthetjük ezt a jelentést. Ezért azt javaslom, hogy a szakbizottság kérje a plenáris felhatalmazását a 69-es C szabály értelmében, hogy elkezdjük a tárgyalást, és így módosítsuk a bizottság javaslatát a jelentés értelmében, amelyet elfogadtunk, és a tárgyaló csapat tagja lennék jó magam, elnökként, valamint az árnyék jelentéstevők. Megerősíthetjük ezt a döntést elektronikus szavazás keretében? Kérem, akkor szavazzunk, a szavazást most megnyitom. A szavazást lezárom, és a döntést a nagy többség elfogadta egyedülálló módon. Köszönöm szépen! Ez lett volna tehát az első szavazás. A második. A második napi rendi pont, amelyről szavazunk, egy saját kezdeményezésű jelentés Novakov úr tollából a megfelelő finanszírozási szerkezet Európa régiói számára a pénzügyi eszközök és támogatások egyensúlya az uniós kohéziós politikában. Ismerik eh, ennek a hátterét, eh, volt eh, vita erről, Novakov úr szeretne hozzászólni, nem? Köszönöm szépen. Akkor át is térhetünk minden további nélkül a szavazásra. És kezdjük a 24-es módosítóval, mellette kiszavaz, ellene kitartózkodik, elutasítva. 25-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 26 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 30-as mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem elutasítottuk, de ellenőrizhetjük, amennyiben kívánják. Ellenőrizzük a 30-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Köszönöm. 31-es. Mellette kiszavaz. Ellene. Kitartózkodik. Elutasítva. 32 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 33 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 34 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 37 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 41 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 42 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük inkább, a 42-esről megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Most már egyértelműen látjuk a helyzetet. 43 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 44 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. És most az első kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. A budget egyes ajánlása mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 68-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 69 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 88-as mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem elutasítva. 89 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 94 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 95 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 7-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 128 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 131-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. A budget 13-as ajánlása mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A budget 9-es ajánlása mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem elfogadtuk, de inkább ellenőrizzük. A Költségvetési Bizottság 9-es ajánlásáról szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Tízes ajánlás a Költségvetési Bizottságtól mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 15-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 149-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 150-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 16-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 157-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ellenőrizzük, rendben, ellenőrizzük a 157-est. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom, elutasítva. 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 171-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük rendben, ellenőrizzük a 171-est, megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítva. 172-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 173 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 178 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 180-as mellette ellene, tartózkodás elutasítva. A 12-es ajánlás mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 14-es ajánlás mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 1-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 2-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hármas módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hatos mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hetes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 15-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 19-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 22-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 23 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Az agri a ajánlása mellette ellene tartózkodás elutasítva. B ajánlás mellette ellene tartózkodás elutasítva. C ajánlás mellette ellene tartózkodás elutasítva. D mellette ellene tartózkodás elutasítva. Agri E mellette ellene tartózkodás elutasítva. Agri F mellette ellene tartózkodás elutasítva. Agri G mellette ellene tartózkodás elutasítva. Agri H mellette ellene tartózkodás elutasítva. Agri I mellette ellene tartózkodás elutasítva. Agri 1 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Agri 3 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Agri 5 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Agri 10 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, Agri 11 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, Agri 12 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, Agri 13, 13-as jön, Agri 13 mellette, nagyon sok van belőlük, Agri 13 mellette. Tehát folytassuk, mert ott van a egy a közepén, ami miatt nem lehet blogban szavazni. 13 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 14 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Agri 15 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Agri 16 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Agri 17 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Agri 18 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Agri 19 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Agri 20 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Agri 21 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Agri 22 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Agri 23 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Agri 25 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Agri 26 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Agri 27 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Agri 28 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Agri 30 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Agri 31 mellette ellene tartózkodás elutasítva. És most következik a záró szavazása, módosított jelentésről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. És a jelentést elfogadtuk, gratulálok Novakov úrnak. Here we go. And we continue now. Thank you. With our next... És akkor folytassuk a következő jelentésünkkel, véleményünkkel pontosabban. Bresszó úr, a vélemény előadója. Az Európai Stratégiai Beruházási Alapidőtartamának meghosszabbítása, valamint az említett alapot és az Európai Beruházási Tanácsadó Platformot érintő technikai javítások bevezetése. Bresszó úr nincs itt, úgyhogy kezdjük is a szavazással. Méghozzá a 11-es módosítóval. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 78 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 79-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 80-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. szóbeli módosító a 81-es módosítóról. Valaki ez ellen van-e? Nem? Akkor szavazunk a 81-es módosítóról a szóbeli módosítóval együtt. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 83-as módosító szóbeli módosítóval, valaki a szóbeli módosító ellen van, nem, akkor a 83-as módosítóról szavazunk a szóbeli módosítóval, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 85-ös módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 86-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 92-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 93-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 94-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 95-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Négyes kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 98-as, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 99-es, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 100-as módosító, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 4-es módosító, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 101-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 103-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 104-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 106-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 107-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 108-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 110-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 111-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 114-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 125-ös módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 126-os módosító szóbeli módosítóval, valaki ez ellen, van nem, akkor szavazunk a 126-os módosítóról a szóbeli módosítóval. Mellett, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tízes kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 28-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 130-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 131-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 137-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 140-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 139-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 142-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 145-ös módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 146-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 147-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 148-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 149-es, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 12-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 14-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük ellenőrizzük, nem vagyok benne biztos. Tehát a 14-es módosítóról szavazunk. Megnyitom a szavazást, az elektronikus, megnyitom az elektronikus szavazást a 14-es módosítóról. Megnyitom. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. 15-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 18-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19-es módosító mellette ellenem tartózkodás elutasítva. 20 módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 21-es módosító, szóbeli módosítóval, valaki ez ellenmel, nem, akkor szavazunk a 21-es módosítóról, a szóbeli módosítóval együtt mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 22-es okafogyottá válik. hatos preambulum bekezdés szóbeli módosítóval, ha senki nincs ellene, akkor mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 27-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 30-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 31-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 37-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 38-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 46-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig jön az 59-es módosító szóbeli módosítóval, Mindenki támogatja, akkor szavazunk róla. 59-es módosítóról a szóbeli módosítóval mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 60-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 62-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 64-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 65-ös módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 66-os mellette ellene tartózkodás. Szerintem elfogadtuk, de inkább ellenőrizzük. A 66-os módosítóról szavazunk elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk elnézést. Nem láttam jól. 20-as kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 21-es kompromisszum mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. Most pedig jön a 21-es preambulum bekezdésről szóló szóbeli módosító, ha senki nincs ez ellen, akkor az szóbelivel együtt szavazunk. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Most pedig a zárószavazás elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk a véleményt. Nagyon köszönöm. The next, the next uh, vote will be on the assessment of... A következő szavazás a Horizon 2020 keretprogram végrehajtásának értékelése, a program időközi értékelése és a 9. keretprogramra irányuló javaslat tekintetében. Van Miltenborg úr, szeretne valamit mondani? Nem? Akkor szavazunk is rögtön. Az egyes kompromisszumról. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 24-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum mellette ellene, tartózkodás elfogadva. Négyes kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ötös kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 53-as módosító mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. Az 53-as módosítóról szavazunk elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És elutasítottuk. Elnézést, nem láttam, nem láttam jól. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. kilences kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 71-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 73-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 74-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 76-os módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 76-os, 77-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. És akkor most már a záró szavazással folytatjuk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk a véleményt. Gratulálok Tamil Temburg úrnak. Folytatjuk most pedig a következő szavazással. An activity for growth competitiveness. A a növekedést, a versenyképességet és a kohéziót célzó internet kapcsolat, a gigabit alapú európai társadalom és az 5G. Luer úr szeretne szólni. Igen, tessék. Általában át szoktam engedni az előadói munkát a kollégáknak, de most ezt megtartottam magamnak, mert úgy gondoltam, hogy ez egy értékes jelentés és szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, akik részt vettek a munkában, nagyon jó kompromisszumokat tudtunk készíteni. Köszönöm szépen, és már kezdjük is az egyes kompromisszummal, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes módosító mellette,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 hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kilences kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tizenegyes kompromisszum mellette ellene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 Lezárom a szavazást. És el is fogadtuk így a jelentést. Gratulálunk az előadónak, Luer úrnak. Következik az utolsó mai szavazás. Demato asszony a vélemény előadója az internet kapcsolat előmozdítása a helyi közösségekben. Demato asszony szeretne szólni? Nem, akkor kezdjük a szavazást az egyes kompromisszummal, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 58-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 64-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 65-ös módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 13-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 14-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 15-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 66-os módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 67-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 68-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 19-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 22-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 31-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 4-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ötös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 35-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 36-os módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 37-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kilences kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Tizenegyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Következik a végszavazás elektronikusan. Megnyitom a szavazást. A szavazás lezárom. És elfogadtuk. Gratulálok Damato asszonynak. Köszönöm szépen. Ezzel le is zárult a szavazás. Köszönöm szépen. Jó munka volt, jó munkát végeztünk. Következő napi rendi pont a Regi Szakbizottság napi rendjén. Kérhetnék egy kis csendet? If anybody is leaving the room, do it. Hogyha bárki kimegy a teremből, akkor kérem, hogy csendben tegye, amennyiben ez megoldható úgy látom, hogy nem megoldható. Okay, we continue now. Akkor folytassuk. Egy jelentéstervezetet fogunk megvitatni, amit Westphal asszony készített Érdekes a címe, a 2020 utáni uniós kohéziós politika építőkövei. A regi úgy döntött, hogy saját kezdeményezésű jelentést készít a 2020 utáni kohéziós politikáról, a 2020 utáni kohéziós politika összetevőiről, és Veszfálasszonyt jelölte ki előadónak. Ennek a jelentésnek az a célja, hogy az Európai Parlament első álláspontját kialakítsa a 2020 utáni kohéziós politika modernizációjának fő jellem vonásairól a 2016. os júniusi megbeszélés után első eszmecserét tartottunk már januárban a szakpolitikai osztály szakértőinek részvételével. Májusban kívánunk egy rendkívüli ülésen szavazni, és azt javaslom, hogy március 30-a legyen a módosítók benyújtásának a határideje. Így lesz elég idő az árnyék előadói egyeztetésekre, tehát március 30-a lenne a módosítók benyújtásának a határideje. Veszfár asszonynak adom meg a szót, hogy bemutassa jelentéstervezetet, tessék. Köszönöm szépen, és jó reggelt kívánok! Már akkor is, hogyha is sikerült lebonyolítanunk a szavazást, ezért hosszú nap áll még előttünk. Valóban itt nem csak egy érdekes címről van szó, elnök asszony, hanem a munka is érdekes, amely ránk vár, ugyanis a regionális politika jövőjéről folytatott vita már kezdetét vette. És itt nem csak arra a kérdésre gondolok, hogy milyen reform lehetne észszerű, illetve milyen javításra volna szükségünk. Tegnap itt volt Katainen alelnök úr, a bizottság alelnöke, és meg is jegyeztem az egyik hozzászólásban, hogy miről van szó. Valóban fel kell vetni ezt a kérdést, hogy 2020 után lesz-e még európai regionális politika. Ugyanis ha egyfelől megnézem a Juncker féle fehér könyvet, valamint a négyes forgatókönyvet, akkor egész egyszerűen kételyek ébrednek bennem azzal kapcsolatban, hogy létezik-e még regionális politika, és hogyha visszaemlékszem arra a Jurova interjúra, amelyet olvastam, akkor komoly kételjeim lesznek a regionális politika jövőjével kapcsolatban, ugyanis ő kifejezetten azt állítja, hogy nem tudja, mennyi pénz áll még a kohéziós politika rendelkezésére a jövőben. Ha egyáltalán lesz ilyen, idéztem. Tisztelt kollégák, azt hiszem, hogy nagyon-nagyon oda kell figyelnünk, hogy a kohéziós politikát nehogy felszámolják. Ez egy remek eszköz, az, európai szolidaritás ezáltal fejeződik ki. Ez egy egyedülálló eszköz, amely a munkahelyteremtést és a növekedést szolgálja, és amely érezhetővé teszi Európát az emberek számára. Ezt valóban nem szabad tönkretenni. A jelentés tervezetem egyébként ezt többféle értelemben le is szögezi. Egyfelől egy erős, modern kohéziós politikára van szükségünk, de itt az is fontos, hogy bizonyos dolgoknak változatlanulnak kellene maradniuk, ugyanakkor van, amin javítani kellene. Először is arra szeretnék kitérni, hogy mi az, ami változatlan maradhatna. Úgy gondolom, hogy egy megfelelő pénzügyi keret elengedhetetlen. A regionális politika csak akkor tud megbirkózni több feladattal, hogyha több pénz áll rendelkezésére, nem pedig kevesebb pénz. Továbbá úgy gondolom, hogy a regionális politika általános struktúrája észszerű volt, és most is az, és meg is kellene őrizni. Ez azt jelenti, hogy továbbra is, és itt nagy hangsúlyt helyezek erre, az összes európai régiót támogatni kell. Természetesen a súlypont a kevésbé fejlett régióknál kell legyen, de az átmeneti régiók, valamint a fejlődő régiók is európai támogatásra szorulnak. Ez eddig bevált minden értelemben, és a tematikus koncentrációt is jónak és észszerűnek tartom az a lépés, hogy ne öntsük a forrásokat a régiókba, valóban egy követendő megközelítés, hiszen azon projekteket kell támogatni, amelyek innovatívak, amelyek munkahelyeket, növekedést idéznek elő, és a környezetet is védik. Tisztelt kollégák! Mit kellene javítanunk? Min kellene javítanunk? Elsősorban három dologra gondolok. Egyfelől, és ez nyilván nem titok, az egyszerűsítés Erről mindig is beszélünk, ez a kérdés már nagyon hosszú ideje foglalkoztat is bennünket. Mindig elhangzanak panaszok azzal kapcsolatban, hogy túl sok a bürokrácia. Úgy gondolom, hogy az administratív terheket valóban csökkentenünk kellene. És ehhez szempontból számomra az a fontos, hogy áttörjünk ezen az ördögi körön, ugyanis a kérelmezők sok esetben hibákat követnek el, aztán vannak, hib- vannak szabályok, amelyek által elkerülhetők ezen hibák, viszont az új szabályok általában bizonytalanságot teremtenek, és ez a bizonytalanság megint hibákhoz vezet. Ezért miért nem haladunk egy teljesen más úton, amely lehet, hogy nem annyira konvencionális. Arra gondolok, hogy ha egyszer valaki hosszú éveken keresztül jelentősebb hibák nélkül dolgozott, az ő esetében kevesebb nyomtatványt kellene kitölteni a jövőben, és talán az ellenőrzéseken, az ellenőrzések, ellenőrzések szigorítását is vissza lehetne állítani. Ezt csökkenteni lehetne, tehát közös szabályok, előírások kellenek az összes alapokra, hogy ezt is mindig hallottuk, a közelmúltban is hallottuk, ez azt hiszem, hogy lényegesen megkönnyíteni a helyszínen a munkát és az egyeztetésekből azt is tudom, hogy a támogatási előírások harmonizálása nagyon hasznos lenne. Továbbá azt is elképzelhetőnek tartom, hogy egy támogatási adatbankot hozzunk létre, egyfajta platformot, vagy egy olyan felületet az interneten, ahol az önkormányzatok, a települések tájékozódhatnak. A másik téma pedig a rugalmasság. Jónak tartom, hogy a tematikus koncentráció létezik, Egyide, egyidejűleg azonban az önkormányzatok és a régiók képesek kell, hogy legyenek arra, hogy reagáljanak az előre nem látható eseményekre. A menekült válság például egy jó példa, de vannak más példák is, például a technikai előrelépés bizonyos régiókban. Azt hiszem az ilyesmire is kell, hogy tudjanak reagálni a települések és az önkormányzatok, valamint a régiók. A rugalmasság érdekében pedig azt javaslom, hogy a kohéziós források egy részét tartsuk vissza, és négy-öt év elteltével meg kell vizsgálni, hogy milyen új kihívások jelentek meg, ezt követően pedig kellő gyorsasággal lehet ezekre reagálni. Jónak tartanám, ha ezt a tartalékot a programok szintjén jelenítenénk meg, ezen túlmenőleg persze az is jó lenne, ha az optív programok könnyebbek, egyszerűbbek lennének, és jobban ki lehetne őket igazítani. A harmadik pont pedig, úgy gondolom, hogy a partnerségi elvet, amelyet olyan határozottan küzdöttünk, és amelyet végre is hajtottuk, tovább kellene erősítenünk. A jelenlegi programozási időszakban ez az elv bizonyos régiókban nagyon jól működik, bizonyos régiókban kevésbé, és van, ahol egyáltalán nem működik. Elképzelhetőnek tartom, hogy ha meg akarjuk tartani ezt az elvet, akkor ezt kötelezővé tesszük és néhány egyéb észrevételt tennék még nagyon röviden. Nem kellene, hogy bárkit meglepjen az, hogy kardoskodnunk kellene azért, hogy a városi menetrend pontjait a jövőbeli stratégia során figyelembe vegyük. Jobb láthatóságot kell érvényesítenünk a strukturális alapoknál, erről lesz is egy külön jelentés, úgyhogy ezért ezt csak így mellékesen említeném meg, de fontosnak tartom, hogy megemlítsük. Továbbá az is egyértelmű kellene, hogy legyen, hogy a pénzügyi eszközök egy nagyon észszerű kiegészítés lehetnek. A regionális politika általában és alapvetően mindenképpen támogatásra építkezik ennek ellenére. Ami pedig a politikai területeket illeti, még akkor is, ha a 2020-as stratégiának nincs meg az utódja. Szerintem egyértelmű, hogy a strukturális alapokat, a strukturális alapok növekedést, innovációt, munkahelyeket kell, hogy teremtsenek, és szemeken szálljanak az éghajlatváltozással. Tisztelt kollégák, végezetül szeretnék még néhány szót szólni magáról az eljárásról. Ezt a jelentést június közepéig kellene lezárni hogy a bizottság kohéziós fórumára időben elkészüljön. Éppen ezért már májusban szavazni fogunk itt a bizottságban, és nagyon örülök az együttműködésnek az árnyék jelentéstevőkkel, és várom a kiegészítő gondolatokat is. A Lambert von Nistelrooy által készített jelentés bizonyos pontjait átvettem, például a 16-os pontból, ebben a kérdésben a frakciók megállapodtak. Lehet, hogy eltérőek lesznek a vélemények bizonyos pontokban, ennek ellenére remélem, hogy nem lesz túl sok módosító indítvány, amely felvizezné a jelentést, ugyanis valóban úgy gondolom, hogy egy komoly küzdelmet kell lefolytatnunk, de nem itt magunk között, hanem a nagy küzdelem az lesz, hogy a regionális politika, illetve a kohéziós politika jövőért küzdünk, azért, hogy ezt megőrizhessük. Én szeretném, hogy ez a kohéziós politika felhasználóbarát, egyszerű, jövőorientált legyen, és legyen európai hozzáadott értéke az én célom. Az, hogy egy pontos, rövid és áttekinthető szöveg készüljön, azért, hogy itt a szakbizottságban és a parlamentben lefolytathassuk együtt ezt a küzdelmet. Köszönöm. Köszönöm szépen, Vesztfálasszony. Most pedig elkezdjük az eszmecserét. Hepman úr az első hozzászóló. Köszönöm, elnök asszony. Elnök asszony, hölgyeim és uraim. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak ezért a jelentésért remek olvasmány, és azt kell mondjam, hogy támogatom a legtöbb pontot, amelyet olvastam ebben a jelentésben. Természetesen vannak észrevételeim, de a munka kezdetén úgy gondolom, hogy a kompromisszumokhoz a kiinduló pontunk nagyon szolid nagyon szilárd és biztosított. Ami a kohéziós politika 2020 utáni kialakítását illeti, elszomorít, hogy ismételten azt kell mondjuk, hogy ez a legfontosabb beruházási politika az Európai Unióban, amelyet meg kell őriznünk és folytatnunk kell. Azt gondolom, hogy ha ezt bárki is megkérdőjelezi, ez egy óriási hiba, egy hatalmas hiba az Európai Unióban. Gyakran arról beszélünk, hogy ösztönöznünk kell a kohéziós politikát, láthatóbbá szeretnénk ezt tenni, és meglep bennünket az, hogy az állampolgárok nem elég tájékozottak ennek a politikának az eredményeiről. Ugyanakkor elgondolkodtató számomra, hogy az emberek hogyan lesznek elégedettek ezzel a politikával, hogyha mi magunk is itt a belső eszmecserénkben megkérdőjelezzük ezt a politikát. Úgy tűnik, hogy először magunkat és a kollégáinkat kell meggyőznünk arról, hogy ez a legfontosabb politika, amely eddig létrejött az Európai Unióban. Nekem nincsenek kételjeim az előadóhoz hasonlóan azzal kapcsolatban, hogy megfelelő forrásokat kell elkülönítenünk 2020 után ehhez a politikához. A Brexit nem lehet egy ürügy ahhoz, hogy megkurtítsuk a költségvetést, a megszorító intézkedések sem szolgálhatnak ürügyként ahhoz, hogy csökkentsük a kohéziós politika számára elkülönített forrásokat. Amennyiben mindannyian szeretnénk bizakodóak lenni ezzel kapcsolatban, és szeretnénk az Európai Unió imázsát az állampolgárok körében javítani, akkor úgy gondolom, hogy mindenképpen össze kell szednünk magunkat, és bizonyos változtatásokat kell végrehajtanunk. Amennyiben ez sikerül, akkor már nem lesz szükségünk arra, hogy népszerűsíteni próbáljuk a kohéziós politikát, hiszen mindenki számára közismert lesz. Ami az egyszerűsítést illeti, az előadó ezt is említette, a kohéziós politika kedvezményezettjei küzdenek a különböző bürokratikus terhekkel, ahhoz, hogy hozzáférhessenek a támogatásokhoz. Ezt többször említettem, és örülök annak, hogy az előadó ugyanígy látja ezt a kérdést. Több bizalomra van szükségünk, a kedvezményezettekben jobban meg kell bíznunk minden szinten. Az én álmom az, hogy mindazok, akik ezeket a szabályokat, feltételeket kidolgozzák a kohéziós politika keretében, üljenek egyszer az asztal túloldalára, azért, hogy írják meg ezeket a projekteket, próbálják meg végrehajtani őket, próbáljanak meg forrásokért folyamodni, és aztán nézenek szembe az ellenőrzésekkel. Azt hiszem, hogy ha erre sor kerülne, akkor átgondolnák azt a munkát, amelyet ma végeznek. Szinergiahatás, ez a másik kérdés, amelyet szeretnék megemlíteni. Szükségünk van a különböző programok közti szinergiára a Horizont 2020 az FC alapok közti szinergia hatásra, és amennyiben ez valós, akkor a kohéziós politika eredménye is láthatóbbá válik. Harmadik észrevétel, rugalmasság. Magától értetődő számomra, hogy egy tervet kell kidolgoznunk, jól kell terveznünk, meg kell terveznünk, hogy mire szeretnénk a forrásokat fordítani. De jelen pillanatban a változások a világban olyanok, hogy bizonyos rugalmassági mechanizmust be kell építenünk, máskülönben a valóság eh, ellehetetlenít bennünket. A partnerség lenne a negyedik eh, pont. Nem fogok eh, a részletekbe menni erről, hiszen az előadó beszélt már erről. Ezt is ki kell terjesztenünk, bővítenünk kell. Az ötödik pont pedig Természetesen a támogatásokat meg kell őrizni, és más eszközöknek ezeket a visszanemtérítő támogatásokat ki kell egészítenie. Természetesen megfontolhatjuk annak a lehetőségét is, hogy egyfajta kevert rendszert léptetünk életbe, lennének tehát visszanemtérítendő támogatások és hitelek. Bizonyos helyzetekben, amikor egy kedvezményezett végrehajtotta a projektet, jól végrehajtotta a projektet, akkor adott esetben a kamatokat törölni lehetne, vagy például a hitel visszafizetésének egy részét el lehetne engedni. Ez pedig egy nagy ösztönző lenne más kedvezményezettek számára is, hogy jól hajtsák végre a projektjeiket. És azt hiszem, hogy egyre több lesz az olyan végfelhasználó, amely követi majd ezt az utat, és ami számomra a legfontosabb, annak érdekében, hogy mindez sikeres legyen és jól működjön, azok, akik majd utánunk jönnek, és ismét vitáznak arról, hogy ez a költségvetés miért nem felel meg az elvárásoknak, remélhetőleg nem kell beszélniük majd arról, hogy miért van ennyi késedelem. Ehhez azonban mindezen változásokat most kell végrehajtanunk, és mindent időben kell megtennünk. Az összes programnak egy idejűleg kell elkezdődnie. Ez azt jelenti, hogy össze kell szednünk magunkat, és végre kell hajtanunk elő időben a szükséges hangolást. Lehet, hogy ez provokatívnak hangzik, de szerintem itt az ideje, hogy ne csak a kohéziós politika eredményeit tegyük láthatóbbá, hanem az állampolgárok felé azt is ki kellene fejeznünk, hogy mi a valóság, illetve milyen lenne a valóság, amennyiben nem tudnák felhasználni a kohéziós politika forrásait jelezhetnénk az állampolgárok számára, hogy hogyan néznének ki az önkormányzatok, ha nem állnának rendelkezésre a kohéziós politika forrásai. Így megértethetnénk velük, hogy azon több tízezer projekt nélkül sokkal kevesebb lenne a munkahely, az infrastruktúra, és az életminőség is korlátozottabb lenne. Nagyon köszönöm, Pareva asszony. Kedves hölgyeim és uraim, hallottam a vélemény előadójának a prezentációt és a kollégákat, el kell mondanom, hogy mindent elmondtak már ők, amit én is szerettem volna. Az összes ajánlást megosztották önökkel, amelyeket én is szerettem volna megosztani önökkel. Természetesen a kohéziós politikát folytatni kell. Egy olyan szakpolitikáról van szó, amely semmiféle kétséget, ellenvetés nem szabad, hogy felvessen. Egyszerűsítésre van szükség, illetve természetesen rugalmasságra. Hadd emeljek ki egy dolgot, amelyet Hetman úr említett. Nagyon fontos téma ez számomra, illetve az egész LKR frakció számára. A szinergia. Szinergia az FC és a strukturális alapok között. Szerintem ebben az irányban kellene tovább dolgoznunk, szinergiára lenne szükségünk, a szinergiára nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk ebben a jelentésben is. Természetesen be fogunk nyújtani módosítókat, a módosítók ebbe az irányba fognak majd mutatni. Szeretnénk kiemelni, hogy mennyire szükség van a folytonosságra, illetve a kohéziós politika jövőbeni további erősítésére. Nem szeretném elismételni azokat az érveket, amelyeket a vélemény előadója már bemutatott, illetve a kollégáim a néppárból már bemutattak. Konstruktívak leszünk ezen jelentés kapcsán és nagyon remélem, hogy mindannyian boldogok leszünk majd ez a munkánk végén. Van Miltenborg úr következő árnyék előadónk. Nagyon köszönöm, elnök asszony. Még mielőtt elkezdenénk itt újfajta kohéziós politikát építeni, először is az alapokkal kell tisztában lennünk. Az egész házat leromboljuk, a kohéziós politika házát, vagy esetleg valami teljesen újat építünk fel, vagy csak egy kis szerény felújításra kerül sor. Szerintem a második dolgot választotta a vélemény előadója, és ezzel egyet is értek. A jelenlegi kohéziós politika keretrendszerét 2020 után is meg kell tartani mindazonáltal a keretrendszerben vannak olyan részek, elemek, amelyeket tovább kell fejlesztenünk, például az auditok, az ellenőrzések rendszere. Itt a vélemény előadójával teljesen egyetértek. Az ESZI alapokat egyszerűsíteni kell, és az auditrendszereket is. Ami a rugalmasságot illeti, a bizottság által javasolt omnibus javaslat tekintetében bemutatott rugalmassági rendszereket én támogatom, ugyanis ezek a menekült válságra is megfelelő választ adnak. Westfálasztonyjal egyetértek abban, hogy koherens és transnacionális hozzáállásra van szükség, amelyel fel tudunk készülni a 2020 utáni jogszabályozási csomagra. Ugyanakkor a véleménynek van egy fontos része a rugalmassággal kapcsolatosan. Itt lennének kérdéseim. Kellene, hogy legyen egy olyan mm, alapunk, amelyel a nem látott esetekre tudunk felkészülni és bizonyos kivételes körülmények esetén tudnánk ezeket az alapokat használni. Újra programozás is előkerülhet. De véleményem szerint az újra programozás a több éves befektetési stratégiát alááshatja. Felmerül bennem a kérdés, hogy ez az alap, ez a tartalék, ezt hogyan lehet használni Szerintem ezt a tartalékot mindenképpen tematikus célokhoz kell kötni. Na de szeretném megtudni, hogy mi történik, hogyha a régiók nem használják fel ezeket a tartalékokat. Hova fognak kerülni ezek a tartalékban lévő alapok? A makrogazdasági feltételhez kötéssel sem értek egyet, mert ami a vélemény előadójának a véleményét illeti. Szerintem ez a gazdasági, illetve a pénzügyi politikának nem felel meg, illetve a kohéziós politikának az alapjait, alapjai rossz forrásokra mehetnének el az európai szemeszter keretében jobb szakpolitikai koordinációra van szükség a tagállamok között, és ehhez az európai szemeszterre még nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk, ugyanis nemzeti, illetve tágabb értelembe vett gazdaságpolitikára kell itt gondolnunk, mert hogyha ezt nem tesszük, akkor az európai szemeszternek az egész gazdasági koordinációjának a lendülete elveszhet. A vélemény tervezetben az előadó javasolja azt is, hogy a demográfiai változásokat hogyan kell kezelnünk. Ez egy valódi, kihí- valódi kihívás, és az eszi alapok itt valóban játszhatnak fontos szerepet. Azonban nem csak az alapoknak a növelését kell elérnünk, hanem a demokratikus, demográfiai kihívásokat máshogyan is kell használnunk. Nagyon okosan kell hozzáférnünk és alakítanunk az eszi alapokat. Arra kell ezeket az alapokat használnunk, hogy a KKV-kat tovább segítsük, és munkát munkahelyeket teremtsünk, ugyanis az embereket így tudjuk megakadályozni abban, hogy elhagyják a régiójukat. Az utolsó gondolatom pedig a régiók közötti együttműködés páneurópai szinten. Jelenleg az együttműködő régiók például a különböző kezdeményezések keretében nem alkalmazhatják megfelelően az alapokat, nem tudnak például demonstrációs projektekbe befektetni, csupán csak információ mm, szerzésre, információ egymással való megosztására tudják ezeket használni. Szerintem mm, támogatnunk kellene a beruházásokat, ehhez pedig az európai területi együttműködési, együttműködésre fordított alapokat kellene megnövelnünk, és a jelenlegi um, jelenlegi befektetéseket ez alapján átalakítani. Szeretnék köszönetet mondani a vélemény előadójának, és nagyon jó munkát kívánok az előadónak is, illetve az összes árnyék előadónak. Remélem, hogy a projekt még ambiciózusabb, még nagyra törőbb lehet, ugyanis ambícióra is van szükség, ezzel, tudó, ezzel tudjuk tovább folytatni a kohéziós politikát 2020 után is. Köszönöm, Demátó asszony, ön a következő árnyék előadó. Anche la collega Westphal. Köszönöm, Westphal kolléga. Köszönöm ezt a véleménytervezetet, amely a kohéziós politikára vonatkozik a 2020-as időszak után. A mi szakbizottságunknak ez megfelelő irányultságot kell, hogy adjon a következő szakpolitikai döntésekre vonatkozóan. Szeretném kiemelni, hogy a szerződés elvei, a szolidaritás, a gazdasági területi um, szolidaritás mindenképpen um, alapvetése kell, hogy legyen a reformoknak, nem csak szavaknak kell, hogy ezek legyenek a papíron. Itt arra gondolok, hogy nem szabad elhanyagolni azt, hogy öm, a tagállamokban az állampolgárok már nem bíznak az Európai Uniós intézményekben. Figyeljünk az európai projektre, nem szabad, hogy ebben a történelmi pillanatban ne helyezzünk erre megfelelő hangsúlyt. Látjuk, hogy át kell térni a szavakról a cselekedetekre. Rómában illetve ezen a, ezen a, ezen a héten ugye fogjuk, fogunk majd szavazni is az új szabályozásokról. A kollégának a javaslata sok bátorító elemet tartalmaz. Mi támogatjuk az ő álláspontját, ami mi nem támogatjuk a makrogazdasági feltételekhez kötést, ugyanis azt gondoljuk, hogy a kohéziós politika, illetve a gazdaságirányítási, gazdasági kormányzási feltételeknek egymást ki kell egészíteniük. Ami a 23-as cikket illeti, már a mandátumunk kezdete óta azt szeretnénk, hogyha ez megfelelő formát öltene, legalább egy saját kezdeményezésű véleményben. Szeretnénk, hogy a kompromisszumos módosítók ezt ne töröljék el. A regi szakbizottságnak egyértelmű jelzést kell adnia, és az új szabályozás felé meg kell teremtenie az utat. A hetes bekezdésben egy vészhelyzeti tartalék is előkerül, illetve az újraprogramozás rendszere a különböző régióknak a megfelelő szükségleteire adott válaszként. Természetesen tudjuk, hogy mi történt nyáron, tudjuk, hogy mi történt ősszel, hogy milyen borzasztó természeti katasztrófák sújtották Európát nyáron, illetve, nyáron, illetve ősszel ezek is rámutattak arra, hogy mennyire fontos az operatív programoknak az újraprogramozása. Ez csak jó lehet mindenki számára. Ami a mutatók, indikátorok témáját illeti a 15-ös bekezdésben mi más mutatókat is támogatnánk, nem csak a GDP-t. Például a szociális haladási mutató más pillérekre alapul, mint a GDP. Szeretnénk, hogyha ezt is figyelembe vennénk, és még jobb kritériumok, mutatók mentén tudnánk mérni a teljesítményeket és az állampolgárok elégedettségi indexét, azt, hogy mennyire tudnak hozzáférni a társadalombiztosításhoz, a lakhatáshoz. Azt kell kell, hogy ez legyen az alapja a következő hosszú időszaknak. Általánosságban eh, értékeljük a finanszírozási eszközökre vonatkozó részeket is, mert többször elmondtuk, hogy az FC nem eléggé átlátható, és az omnibusszal is ez a veszély kerül elő, hogy eh, nem látjuk, hogy a strukturális alapok hogyan is kerülnek át az új Juncker tervbe. Remélem, hogy ez a szöveg erős lesz. Szeretném egyértelműen és hangosan elmondani, hogy ilyenfajta szinergiára szükség van. Szükség van a strukturális, a Dombrovski strukturális program vonatkozásában is. Nem szabad, hogy ne foglalkozzunk ezzel a kérdéssel. Fontos, hogy az alapjánál fogjuk meg a kohéziós politikát. A kohéziós politikát Folytatni kell tehát Végezetül pedig több régió, több helyi szervezet azt mondja, hogy a nemzeti kofinanszírozás a deficit kiszámításában nem megfelelő. Az állampolgárok a helyi szint szeretné elérni, hogy a 2020 utáni időszakban a kohéziós politika még jobban működjön. Szeretnénk, hogyha módosítókban látna napvilágot ez az ötlet az ezek az ötletek, és szeretnénk, hogy a szakbizottságunk is támogatná ezt, illetve a plenáris is. Köszönöm szépen. Hárma jelentkeztek még felszólalásra ebben a vitában. Van-e még valaki, aki kíván szólni? Van Nisztelrói úr, Smakovászony, Van és Babrics urak. Rendben, mindezeket a neveket felvettem a listára. És most Maletics asszonynal folytatjuk önél a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, és eh, szeretnék köszönetet mondani az előadónak és az árnyék előadóknak is, az ismertetőjükért is. Nagyon örülök neki, hogy minnyáján egyetértünk, hogy a kohéziós politika alapvető fontosságú az egész eh, kontinens jövője szempontjából. Európát globális vezetővé akarjuk építeni, erős és innovatívvá tenni, ugyanakkor tisztában kell lennünk vele, hogy Európa olyan erős lehet csak, amennyire leggyengébb tagállama erős, ezért fontos a kohéziós politika, ez a szolidaritásról, a befektetésről, a növekedésről, a munkahelyteremtésről, az intelligens, fenntartható és intelligens növekedésről szól. Ugyanakkor hangsúlyozni szeretném, hogy a kohéziós politikát nagyon nehéz kialakítani, ugyanis vízszintesen, horizontálisan és vertikálisan is megfelelően kell kapcsolódnia, és úgy gondolom, hogy folyamatosan van némi probléma a kohéziós politika koordinációjával, ugyanis a tagállamok szintjén is, de az Európai Bizottságban is, mint hogyha egy külön világ, egy külön szakpolitika, egy teljesen elszigetelt politika lenne ez pedig mindenhez szorosan kellene kapcsolódnia, hiszen foglalkoztatásról, munkaerőpiacról, energiáról, közlekedésről, gazdaságról, oktatásról, szállításról, tudományról, mindenről szól. Az Európai Bizottságnál sokszor tapasztaljuk azt, hogy a különböző főigazgatóságok között nem tökéletes a koordináció, a regionális szakpolitikáért felelő, igaz, felelős igazgatóval nincs megfelelős egyeztetés. Aztán a tagállamokban a regionális vidékfejlesztési ö, politikák ö, felelősei, mint hogyha külön világban ö, élnének. A koordináció hiánya ö, eredményezi a gyenge ö, megvalósítást, illetve a kivitelezés csúszását a programoknál. Meg kell vizsgálni, hogy hogyan tudunk jobban együttműködni. A kohéziós politika ugyanis arról szól, hogy együttműködjünk és koordináljunk. Hogyha ezt kihagyjuk, mármint ezt a szolidaritáson alapuló politikának a megfelelő alkalmazását, akkor nem várhatjuk, hogy az eredmények érkezzenek. Jobban kell tehát koordinálni, horizontálisan. A vertikális koordináció miatt azonban tovább bonyolódik a a kohéziós politika, hiszen a döntéshozók, tudományos szakemberek, vállalkozók, fiatalok, illetve a társadalom minden része bevonásra kell, hogy kerüljön, hogyha a kohéziós politikának minden gyümölcsét le akarjuk mm, szüretelni. A projektek megvalósításához ez elengedhetetlen. Azt gondolom, hogy ezt a mondandónkat erősítenünk, tovább hangsúlyoznunk kellene ebben a jelentésben. Aztán van még egy dolog, az, hogy ebben az időszakban párhuzamosan kell dolgoznunk. 2017-ben, 2018-ban az Európai Parlament, Európai Bizottság és a tagállamok szintjén. a 2014-20-as programok végrehajtását hogyan lehet javítani, hogyan lehet a képességeket erősíteni, a projekt pipeline-ok kialakításával a 14-20-as eredményeket tehát szeretnénk javítani, de ezzel egy időben már el kell kezdenünk dolgozni a jövőbeli szabályozás átalakításán. Tehát 2019-ben már késő lenne a 2020 utáni időszakra kialakítani a szabályokat. Le kell vonnunk a tanulságokat a korábbi tapasztalatokból. A, mihelyt 2020 megkezdődik, meg kell kezdeni a programok alkalmazását, a 21-et sem várhatjuk meg. Köszönöm. Nielsen úr kérte a szót. Tessék. Köszönöm szépen. Mindenek előtt azt szeretném mondani, hogy ez a jelentés, amit Eh, a kollega készített, nagyon eh, stabil alapokat jelent számunkra, és lehetővé teszi majd, hogy eh, eredményesen folytassuk le ezt a vitát. Most már vannak közös kiindulási pontjaink, amelyek alapján a dokumentumot fel lehet javítani, tovább lehet erősíteni, miközben azt mondanám, hogy jó ez a dokumentum. Három, dolog, három észrevételem lenne először is. Fontos, hogy egyszerűsítsük a dolgokat a bizottságtól kérjük ezt, és már el is kezdődött ez a munka. Úgy gondolom, hogy még egyszerűbben meg kellene határozni a tagállamok felelősségeit. Svédországban elemzéseket végeztünk, mert túl lassú, túl nehézkes a bürokrácia Svédországban, és kiderült, hogy nem az Európai Bizottság hibája, hanem a tagállamok hatóságainak a hibája, hogyha túl nagy a bürokrácia, hogy túl nagy adminisztrációs terheket ró a partnereire. Tehát miközben a bizottságtól várjuk a megoldást, az administratív oldalon a tagállamoknál is van tennivaló. Második észrevétel a pénzügyi eszközök. Minden egyes régióban hatékony támogatási rendszerre van szükség. Fontos ez a vállalati támogatásoknál és a nagy projekteknél egyaránt amikor az EU költségvetésében pénzügyi támogatások szerepelnek, a tagállamok és a régió szintjén közvetítők kell, hogy működjenek. Mikrohit intézeteket kell létrehozni a kis vállalkozások részére, különösen a falusi vidéki környezetben. Így lehetünk igazán hatékonyak. Nagyon fontos része ez a regionális növekedésnek, nem szabad megfeledkezni róla. Harmadik gondolatmenetem úgy gondolom, hogy nagyon világosan kell megnyilvánulnunk azzal kapcsolatban, hogy a különböző alapok hogyan egészítik ki egymást. Nem könnyű a regionális programokat, a vidékfejlesztési programokat szegyeztetni, függetlenül attól, hogy milyen régióról van szó, és hogy mennyire helyi szintről a különböző finanszírozási lehetőségeket jobban kell majd koordinálni a jövőben. Úgy gondolom, hogy kiváló alapon tudunk tovább dolgozni ezzel a jelentéstervezettel. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm. Van Nisztároly úr következik most. Tessék. Köszönöm szépen. Köszönöm a jelentéstervezetet és az eszmecsere lehetőségét is. Úgy gondolom, hogy az elmúlt két és fél évben sikerült úgy előkészíteni a munkát, hogy a legfontosabb témákról már vitát folytattunk, és most egy nagysebességű jelentéskészítési folyamat várható hiszen júniusban lesz a kohéziós fórum. Nagyon örülök, hogy mindezeket a pontokat felvetette az előadó. Ahogy a két EPP-s kollégám már említette, még egyszer szeretném megismételni, hogy az EPP támogatja ezt a dokumentumot, ami a kohéziós politika jövőjéről szól, tehát mi szeretnénk Európában tovább vinni a kohéziós politikát. Maletics asszony szavaira is reagálok ezzel. Az Európai Bizottság bemutatott egy fehér könyvet, és erről volt egy vita. Csak egyetlen konklúziónk lehet, helyi, regionális partnerségekre van szükség az európai integráció keretében. Az Európai Bizottság alelnökeit hallgatva alelnökeit hallgatva tegnap is, az volt az érzésem, hogy mindenki a pilótafülkében nyomul, na de hol van a leszállópálya? Hm, talán ott, vagy talán itt hogyha az állampolgárok, a vállalkozók, a régiók, az iskolák, az európai polgárok lehetőséget kapnak a projektben való részvételre, mindenkinek lehetővé kell ezt tenni, de a kohézió az célja az Európai Uniónak. Vigyázni kell ebben a politikában, politikai vitában a makro célok kitűzése nem elegendő, az nem jut el az emberekhez. Az bankpolitika, és a bankok hibáznak, mondják az emberek. Mi nem vehetünk ebben részt. Tehát valami hiányzik. Ugye az emberek nincsenek ott a pilótafülkében, az emberek kint vannak a terepen, helyi szinten. Európa bizonyos részei elnéptelenednek, és nagyon sok fiatal Németországba, Hollandiába megy dolgozni. Mi a perspektíva? Ugye, hogyha valaki növekszik, és elszívja a fiatalokat, és minden erőforrás felhasznál, mi lesz a többiekkel? Van alternatíva, az az alternatíva, hogy lehetőségeket teremtünk a regionális fejlesztéssel. Az ESZI alapokkal, ugyanakkor a mezőgazdasági alapok, a KAP második pillérével. Persze megvan ott is a nyomás, hogy adjuk oda a pénzt az első pillérnek, a gazdáknak, és nem kell ilyen többlettámogatásokkal foglalkozni, energia, átalakítás, meg idegenforgalom, tehát egy csomó ilyen horizontális terület. Fontos, hogy a vitánkat elvizsgyük a, a pilótafülke szintjére. Ugye olyan ez, mint az autónak a kereke, anélkül nem megy az autó. Az emberek szeretnének részt venni, nagyon fontos, hogy a kommunikációnkban mantrázzuk mindezt erőteljesebben. El kell jutni a pilóta fülkéhez, és szólni kell, hogy a valóság a legfontosabb, és nem mindegy, hogy merre halad a jármű a múlt hétvégén Aachenben, Németországban, Frankfurtban, illetve az előző hétvégén Berlinben fiatalok kimentek az utcára, és azt mondták, hogy igen, szeretnénk folytatni az EU integrációt, nem szabad tönkretenni, a problémákat meg kell oldani, ki kell használni ezt a lendületet most nekünk is. És amikor a jelentés eljut a plenárisra, ez egy válasz lesz a fehér könyvre, nem mondjuk, hogy nem válasz, mert az próbáljunk láthatóak és hallhatóak lenni. Még néhány egyéb észrevételem is lenne. A makroökonomiai feltételhez kötöttségre vonatkozó Maklamborg úrral egyetértek, hogy nem dughatjuk a homokba a fejünket. Megfelelő feltételeket kell teremteni, a koordinációban, a pénzügyi irányítás tekintetében megállapodásokra van szükség. Ez nem szerepel még a jelentésben, de biztos, hogy fel fog még bukkanni. A végszavazásig biztos, hogy kialakul még, hogy mit tudunk betenni ezzel a gyakorlattal kapcsolatban. Spanyolország, Portugália tapasztalatai alapján majd meglátjuk, hogy hogyan tudunk tovább haladni. Aztán már említették, hogy erőteljesnek kell mutatkoznunk. Hát 21 milliárdról van szó, ilyen még sosem volt az egész EU-ban. És nem beszélünk róla. Miért? Hogyha az eredményeinkről nem beszélünk, az probléma. Úgy gondolom, hogy már 2018-ban a jól teljesítő és készen álló régiók jelentkezhetnének. Miért ne jutalmaznánk őket? A teljesítmény tartalékkal próbálkoztunk korábban. Töröljük e nyissuk meg a dogmákat, és jutalmazzuk azt, aki jól teljesít. Utolsó észrevétel, persze majd módosítókat fogunk készíteni. Én az intelligens specializációt nagyon támogatom, mert általában szinergiákról szoktunk beszélni, ez kiváló eszi, energia, nagyon jó módszertan ez. De hogyha a tartalomról van szó, és a kapcsolódásokról, a különböző régió, különböző identitásai között, a smart specializáció a legjobb eszköz. És Van Nontenberg úr is mondta, nagyon erős gyorsításra van szükség a volument illetően a területek, régiók közötti együttműködésben. Az interreg alapú tevékenységek említendők itt, talán több irányítással az Európai Bizottság részéről lehessen csatlakozni ezekhez a programokhoz. Az együttműködési rész, meg a pilotok, ugye a Horizon 2020 határozza meg ezeket részben, annak a közös technológiai kezdeményezések, Például a bioalapú gazdaságnál eh, én előadó voltam két évvel ezelőtt, régiók vesznek részt ebben, sokan Svédországos, Bulgáriából, Romániából, és a, a bio agendánál nagyon sok a lehetőség. Fontos, hogy eh, új lendülettel lássuk el az európai kohéziós projekt láthatóságát, és ahogy Mütenberg úr mondta, a Venge kezdeményezés például a posztindustriális fejlesztéssel foglalkozik. A múltban struktúraváltásról, szerkezetváltásról, ipari területek szanálásáról beszéltünk, volt erről egy jelentés, de most az ipar 4.0-át kell megbeszélnünk. És ez már egy nagyon digitalizált, nagyon összekapcsolt gazdaság, ugye intelligens autók, önvezető autók, stb. Ilyesmivel több országban is foglalkoznak Európában. Az információ, rögtön rendelkezésre kell, hogy álljon a Vengőt kezdeményezés alapján, hogy Miltenburg úr is mondta, hiányzik az igazi befektetési politika. Az FC-t nem lehet mindig alkalmazni, a Horizon 2020-ban nincs elég pénz, a kettő között meg van valami. Lehet, hogy az idén csinálunk egy pilotot, el kell gondolkodni ezen, vagy másfajta módosítóval konkretizáljuk ezt, ez kiváló elképzelés lenne, köszönöm szépen. Köszönöm, Smalkova asszony, a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Sok minden, amit szerettem volna elmondani, már elhangzott. Minden esetre szeretnék köszönetet mondani ezért a jelentésért nagyon időszerű, hiszen eh, teljes gőzzel folyik a kohéziós politika átalakítása, és eh, azt hiszem, hogy eh, azok közülünk, akik már több éve itt vagyunk, minden egyes több éves pénzügyi keret kidolgozásakor, vagy minden 7 éves tervezési időszak elején meg kell győznünk másokat arról, hogy szükség van a kohéziós politikára, és vannak régiók, amelyek a GDP 75%-a alá tartoznak, és szükségünk van az egyensúlyra. Ez 2014 előtt is így volt, amikor jóvá hagytuk a 2014-es többéves pénzügyi keretet. Pozsonyban találkozott 14-15 tagállam, Martin Schulz is jelen volt, és meg akarták menteni a kohéziós politikát az európai költségvetésben. Most pedig azt halljuk, hogy egyesek a kohéziós politika ellen érvelnek. Azt kell mondjam, hogy ezen érvek gyakran jogosak, indokoltak, és gyakorlatilag mi vagyunk azok, akik alátámasztjuk ezeket a biztos a közelmúltban nem válaszolta meg a kérdésemet, amely arra vonatkozott, hogy hogyan lehetséges az, hogy a 7 éves programozási időszak alatt vannak olyan országok, amelyek a kohéziós forrásoknak csak 3%-át fogadták be. Tudom, hogy ennek okai gyakran a tagállamoknál keresendők, ahogyan azt Maletics asszony is elmondta. Ugyanakkor nem csodálkozhatunk azon, hogy az omnibusnál aztán lesznek transferre, források átcsoportosítására vonatkozó kérelmek. Tegnap a Költségvetési Bizottság előadójával tárgyaltam, meg akar győzni arról, hogy ezen források nem vesznek el, továbbra is a tagállamoknál maradnak. Ugyanakkor bennem felmerült az a kérdés, hogy hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy a beruházók aztán tényleg a legrászorulóbb térségekbe viszik a forrásokat. Ennek valószínűsége gyakorlatilag nulla. Éppen ezért a kohéziós politikáért küzdenünk kell, és remélem, hogy a bizottságnak itt vannak most a képviselői, akik az észrevételeinket feljegyzik. És a soros elnökségtől is azt szeretném kérni, hogy tegye meg a szükséges erőfeszítéseket, hogy egy következtetés levonhasson azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet a jövőben a kohéziós politikát megmenteni. Gyakran elhangzanak bizonyos megjegyzések, de nem jutnak el a címzettekhez, és remélem, hogy a bizottság felhasználja a Juncker tervet. Azt gondolom, hogy még mindig van időnk, de mindenképpen a három százalékos országoktól meg kell tudnunk azt, hogy a forrásokat miért nem juttatják el a régiókba. Beszélhetnék hazámról, említhetnék példákat, de a fontos az, hogy megfogalmazzunk egy figyelmeztető jelzést, és ezt a bizottságnak kell megtennie. A legkülső régiók, vagy a leginkább rászoruló európai régiók számára. Köszönöm, elnök asszony. Ahogy a kollégák is megtették, szeretném én is üdvözölni az előadónő munkáját. Nagyon fontos ez a jelentés a bizottságunk számára és azon témák szempontjából is, amelyekkel foglalkoznunk kell majd. Én támogatok több javaslatot is, amelyek elhangzottak a pénzügyi eszközök felhasználásának egyszerűsítését, illetve azt, hogy minden régió használhassa a kohéziós alapokat. Ugyanakkor a 12-es cikk amikre szeretnék összpontosítani, ami az arányossággal és a differenciálással foglalkozik. Ez igaz, hogy a bonyolultság egy része abból ered, hogy a kohéziós politika logikáját minden országban, minden régióban az összegektől, az administratív struktúráktól függetlenül ugyanúgy alkalmazzák. Nagyon fontos, hogy a differenciálással foglalkozunk. Ez kell, hogy az eszmecserénk középpontjában álljon a kohéziós politika jövőjét illető vitában. Ezt szerettem volna mondani, ez egy nagyon érdekes vita, ami nagyon jó alapokat képez a munka folytatásához. Köszönöm. Bogovics, Köszönöm szépen, Bogovics úr, a szó. Köszönöm szépen az előadónak ezt a kitűnő jelentést. Úgy gondolom, hogy kitér a lényeges kérdésekre. Legfőbb ideje, hogy a szakbizottságunk elfogadja ezt a jelentést, főleg miután kitartóan kiállunk a kohéziós politika mellett. Ez valóban az egyik legfontosabb mérföldköve az Európai Uniónak a négy szabadságjog mellett. Ez valóban olyas valami, ami egyben tartja az Európai Uniót, éppen ezért megfelelően kell kidolgozni és megfelelően kell végrehajtani. A reformok, amelyek a kohéziós politika szerves részét képezik, mindenképpen folytatni kell őket, és azon kritériumokra kell építenünk, amelyek felmutatják a tagállamoknak a követendő utat. Gyakran ezen kritériumokat hibáztatjuk, de igazából iránymutatásként szolgálnak. A 2007 és 13 közti időszak egy olyan időszak volt, amely a, amelyben a kohéziós politika párhuzamosan haladt a bővítési politikával. Az új programozási időszakban azonban a célkitűzések eltérőek, és megállapíthattuk, hogy vannak bizonyos nehézségek a tagállamokban, ami például a Horizon 2020-as források felhasználását illeti, gyakran ezeknek csak 5%-át fizették ki, az FC esetében csak 90, 90% ment az úgynevezett régi tagállamokba, Más szóval a létező kapacitásokat kell kihasználnunk a tagállamokban ahhoz, hogy a rendelkezésáról álló források lehívási rátáját javítsuk. A lényeg az volna, hogy ezt a politikát minél hamarabb elindítsuk, és minél hamarabb bevonjuk a tagállamokat a szakpolitikák kidolgozásába, hogy ők is tudják, merre tartunk, és elkerülhessünk olyan helyzeteket, mint az, amikor a forrásoknak csak 3%-át fizették ki. A jelentés hangsúlyozza azt is, hogy a szociális politikát erősítenünk kell az Unióban. Ezen a területen a tagállamokban vannak nehézségek, főleg ott, ahol a városi és a vidéki területek közt különbséget tesznek, és a kevésbé fejlett déli és keleti országokból észak, illetve nyugat iránti migráció is megfigyelhető. Erősítenünk kell a tagállamokon belüli kohéziót is, máskülönben ezen különbségek csak növekedni fognak. A külső migrációs nyomás az, amely fémjelzi a mindennapi életünket az Európai Unióban, a múlt héten Albániában jártam, és úgy gondolom, hogy a fejlesztési segélyeket azon országok felé kell irányítanunk, amelyek a legnagyobb nyomásnak vannak kitéve. A kohéziós tagállamok, köztük Szlovénia, hazám, három 7000 eurót fognak fejenként kapni a jövőben. A nyugat-balkáni országokban a releváns összeg nem fogja meghaladni a 300-700 eurót a következő programozási időszakban. Ez azt jelenti, hogy ez a különbség, ez az űr kihatással lesz a kohéziós politikára, valamint az EU-n belüli szociális politikákra is. A Brexit költségét is be kell kalkulálnunk, és több forrást kell biztosítanunk a tagjelölt országoknak is. Tomasics asszony, parancsoljon ön a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megköszönni az előadónak a jelentés tervezetét. Egyetértek vele abból a szempontból, hogy legfőbb ideje a 2020 utáni kohéziós politikát kidolgozni, ahhoz, hogy hatékonyan indíthassuk el az új programozási időszakban. Ugyanígy határozottan támogatom azt az elgondolást is, hogy a kohéziós politikának csökkentenie kell a különbségeket, azáltal, hogy a regionális különbségeket csökkenti, és elő kell mozdítani a területi és a társadalmi kohéziót az összes régióban, az Európai Unióban. Amivel nem értek egyet, illetve nem támogatom azt, hogy a makrogazdasági feltételeket ellenzi az előadó. A kohéziós politika, valamint a makrogazdasági feltételek közti összefüggés ennek a szakpolitikának az egyik hozzáadott értéke. És eh, amikor kulcsfontosságú területekről van szó a 2020 utáni modernizált kohéziós politika szempontjából, nem elég hangsúly helyeződik az innovációra, valamint eh, a kiválóságra és az Európai Unió versenyképességének ösztönzésére. Továbbá úgy gondolom, hogy nagy hangsúlyt kell helyezni az intelligens specializációs stratégiára és a 2020 utáni innovációs tevékenységekre. Elnök, köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy én is részt vegyek ebben a vitában, mert úgy gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb vita, amelyet most lefolytatunk. Noha teljességgel egyetértek azzal, hogy a regiben lefolytatott viták előkészítik azt a támogatást, amely által a következő kohéziós fórumra kidolgozzuk az álláspontunkat. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak az eddigi munkájáért, és egyetértek a fő üzenetekkel, amelyeket megfogalmaz ez a jelentés. Ugyanakkor szeretnék néhány dolgot hangsúlyozni, az álláspontomat. Először is egyetértek azon kollégákkal, akik azt hangsúlyozták, hogy a makrogazdasági feltételrendszer, valamint a kohéziós politika között összefüggés áll fenn. Nem különíthetjük el a kohéziós politikát a fejlesztés, a makrogazdasági fejlesztés egész folyamatától. Ez a politika nagyon fontos a fejlesztés, a régiók fejlesztése és a tagállamok fejlesztése céljából, ezzel pedig gyakorlatilag azt mondjuk, hogy ez az egész makrogazdasági fejlődési folyamat része. Tehát a makrogazdasági feltételrendszer és a kohéziós politika közti összefüggés megőrzése által hangsúlyozhatjuk ennek a politikának a fontosságát. Másodszorban támogatom a pénzügyi eszközök szerepét ezek vonzák a magán beruházókat, tehát a közforrásokon kívüli forrásokat, és fontos a pénzügyi eszközökkel kapcsolatos álláspontot hangsúlyozni. A különböző egyéb politikákkal, eszközökkel a kiegészítő jelleget kell hangsúlyozni. Az EFSZ-vel való kiegészítő jellegről többször beszéltünk, de ritkán esett szó arról, hogy a közös mezőgazdasági politikával milyen kiegészítő jelleg áll fenn. A két politika közti szinergiahatás pedig a régiók számára nagyon fontos lehet. Egyetértek azon kollégákkal, akik hangsúlyozták a jobb koordinációt a szakpolitikák között, hiszen lehetséges az, hogy a két politika között döntsünk bizonyos vitákban, de most ennek a gyakorlatnak nem ez a célja, hanem eh, a kettő közti kiegészítő jelleget kell hangsúlyoznunk. Szeretném a területi együttműködést is nyomatékosítani. Erre nem találtam utalást, de készítettünk egy jelentést, amelynek én voltam az előadója, és eh, hangsúlyoztuk a területi együttműködés eh, hozzáadott értékét. Ez egy határokon átnyúló együttműködés, ahogy a Miltenburg úr is említette, ez egy komoly esély a regionális politika fejlesztése számára, hiszen itt a régiók közti, határmenti, vagy különböző országokbeli régiók közti együttműködésről is szó lehet, olyan országok között is, amelyeknek nincs közös határuk. Támogatom azt a gondolatot is, hogy ebbe a jelentésbe beépítsük az intelligens szakosodást, valamint az innovációt is, egy olyan eszközként, amely bizonyította már a hozzáadott értékét a kohéziós politika végrehajtása során, illetve a jövőbeli fejlesztés szempontjából is már bizonyított, és hozzátennék még valamit, amit Westphal asszony említett, a szakpolitikát láthatóbbá kell tennünk nem csak védenünk kell ezt a politikát, kiállnunk mellette, hanem azért is küzdenünk kell, hogy láthatóbbá váljon, közérthetőbbé váljon, és közelebb kerüljön az európai polgárokhoz. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos vita volt, és most megadnám a szót az Európai Bizottság képviselőjének. Parancsoljon öné a szó. Thank you very much, Madam Chair. Nagyon köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a lehetőséget, hogy reagálhatok erre a nagyon gazdag eszmecserére. Nem gondolom, hogy minden kérdésre fogok tudni válaszolni, minden felvetésre fogok tudni majd válaszolni. De először is szeretném ezt a véleménytervezetet üdvözölni. Szerintem rendkívül érdekes kérdéseket vet fel a kohéziós politika 2020 utáni jövőjére igen érdekes fázisában van most a kohéziós politika, úgyhogy nagyon jó, hogy Westfálasszony ezt a, az alapelemek hozzáállással nyújt hozzá ehhez a témához. Hogyha szabad, akkor egy-két olyan kérdésre válaszolnék először, amelyeket a képviselők tettek fel. Az egyik kedvenc témánk az egyszerűsítés, mindannyiunk kedvenc témája. Az első dolog talán nem meglepő, egyetértek Nézon úrral abban, hogy a tagállamokat is meg kell vizsgálnunk, illetve a programozó hatóságokat a tagállamokban. Tehát vannak olyan feladatok, amelyeket ezek a hatóságok tudnak elvégezni. Hogyha mondjuk kisvállalkozások Európai Uniós projektekre jelentkeznek, van olyan ország, ahol öt oldalt kell csak kitölteniük, van, ahol 50-100 oldalas dokumentációt, tehát van még itt mit tenni a végrehajtási szinten. Például a tagállamokat és a programozó hatóságokat rá lehetne bírni arra, hogy egymással kommunikáljanak nemzetközi szinten is, hogy megosszák egymással a kohéziós politika megvalósítására megvalósítására vonatkozó jó gyakorlatokat. Egyszerűsítés, ezt emelném tehát ki leginkább. Realisztikusan kell hozzáállnunk ehhez a kérdéshez, és becsületesen. Látnunk kell, hogy mit is értünk egyszerűsítés alatt amikor egyszerűsítésről beszélünk, akkor van egy olyan tendencia, mely szerint ez az egyszerűsítés önmagában. De mm, a bizottság amikor egyszerűsítésről beszél, akkor nem a saját életét akarja megkönnyíteni, hanem a programozó hatóság, a statisztikai hatóság munkáját. Arra kell tehát koncentrálnunk, hogy a szakpolitikának a végrehajtását hogyan tudjuk leegyszerűsíteni, hogyan tudjuk a leghatékonyabbá tenni. Van Miltenburg az, ö, úr a program, újraprogramozással kapcsolatosan felvetett egy kérdést. Én egyet is értek vele, nem is értek vele egyet. Az én véleményem szerint az átprogramozás, az új programozás egyszerű kell, hogy legyen. Egyszerű folyamat kell, hogy legyen. Tehát, hogyha megszületik a döntés, hogy az alapokat újra kell programozni, akkor ezt gyorsan, hatékonyan kell végrehajtani. Van Miltenburg úrral egyetértek abban, hogy a döntés az már nem egyszerű. Tehát ott már nyílt eszmecserére van szükség a partnerek között, a programozóhatóságok, a bizottság között, hogy elgondolkozunk azon, hogy most kell-e újra programozást végrehajtani, vagy sem. Tehát a szakpolitikai és a folyamatbeli kérdéseket szét kellene szerintem választani. A kohéziós politikával az a legnagyobb probléma, hogy magát a folyamatot túlságosan komplikáltá tettük, annyira, hogy néha már nem látjuk a szakpolitikai vetületet. Van egy olyan terület, amely kapcsolódik ehhez, és erre szeretnék most reagálni. Egy pár megértést hallhatunk a régiók közötti együttműködésről. A Vangárten kezdeményezés például előkerült, mint példa. Egyértelmű, hogy a jelenlegi Interreg költségvetés nem elegendő ennek a végrehajtásához még 90%-os bukási rátát is láthattunk, mert nem volt elég nagy a költségvetés. Tehát ezzel már előre bátortalanítjuk az embereket arra, hogy jelentkezzenek, ezt a lendületet már előre elveszítjük. Együttműködésre van szükség a régiók között, a régiókon belüli programok vonatkozásában. A rendeletben is van egy konkrét rész, szerintem a parlament ragaszkodott hozzá, hogy ez bekerüljön. Tehát uh, együttműködés, együttműködésre van szükség, ahogyan Van Mr. úr is mondta. Volt egy eset, amikor is um, négy motor régió harcolt azért, hogy interregionális együttműködésre sor kerülhessen. És amikor a programot elfogadták, akkor ketten erre kitértek, a másik kettő pedig egyáltalán nem. A programok, a régiók előfordul, hogy nem használják ki a rugalmasságot teljes mértékben. Vannak, akik azt mondják, hogy a régiók közötti együttműködés túlságosan komplikált. Itt ismételten a folyamatra szeretném felhívni a figyelmet. Meg kell néznünk, hogy az emberek miért nem használják ki ezeket a lehetőségeket. Ezzel át is térnék a következő gondolatra. Hol vagyunk most? hol vagyunk most, és hogyan használják fel összességében a forrásokat. Szeretném kiemelni, több szakbizottsági képviselő is felvetette ezt a kérdést. Különböző mm, hozzáállásokat láthatunk a források felhasználásának vonatkozásában. Mit is tesznek a programozási szinten a hatóságok? Nagyon sok program van, számos tagállam jó úton halad a kohéziós politikák jó végrehajtása, végrehajtása felé a 2004-2020-as időszakban. Írország több mint 80%-át az alapoknak már kiosztotta a projektekre, a Magyarország pedig szeretné 100%-ban felhasználni az összes programot még ennek az évnek a végéig. Tehát a programozási szinten jó úton vagyunk, és jelentős jó híreket hallhatunk a különböző tagállamokból. Ami a felhasználási kérdést illeti EU-s költségvetés szempontból, itt már, itt már más a kérdés, és szerintem ez az a téma, amelyen mi többet időzünk a monitorozó bizottságokban például meg kell néznünk, hogy a terepen a kedvezményezettek hogyan használják fel az alapokat. Be kell látnunk, hogy Brüsszelben aggód, aggódunk, amiatt, hogy a szakpolitika nem megfelelőképpen halad, mert a költségvetés nem teljes mértékben használják fel. Ez a vitának a valós eleme. És vannak olyan programok, vannak olyan tagállamok, amelyek számos dolog miatt nem, rendel, nem kérnek ilyen programokat. Ezért harcolunk, és ezért adunk meg minden támogatást a tagállamoknak, és ezt kérjük a parlamenttől is. Hogyha még szabad röviden reagálnom magának a véleménynek a tartalmára, akkor elmondanám, hogy milyen blokkokat láttam ebben a véleményben. A bizottság természetesen számos megjegyzéssel egyetért olyan megjegyzésekkel, amelyek a szakpolitika hozzáadott értékét méltatják. Itt a partnerségi vetületre gondolunk például, illetve a sokszintű felhasználás, mint horizontális, mint vertikális szinten, Meletics asszony is kitérte erre. Tehát a partnerek horizontális, vertikális együttműködése. Ez szerintem hozzáadott érték ennek a szakpolitikának. Ettől még nem biztos, hogy egyszerűbb lesz a szakpolitikát végrehajtani. Persze sokkal egyszerűbb lenne, hogyha egyetlen egy szervezet adná, adná ki, adná oda az összes forrást, de a kohéziós politika mégiscsak jól alakul, úgyhogy elismerjük fel képviselőnek a munkáját. Ami a szerkezeti vetületet illeti, itt ismételten sok olyan elem van, amelyel egyet tudunk érteni. A rugalmasság kiemelése, a um, feltételekhez kötés, elfogadjuk, hogy um, nem értünk egyet a makrogazdasági um, feltételhez kötésen, egyelőre ebbe még nem mennék bele, viszont egy dolgot még szeretnék megpróbálni kiemelni, méghozzá azt, hogy a kohéziós politika láthatjuk, hogy lehetne hatékonyabb. A strukturális reformoknak a támogatásával el lehetne ezt érni. Mindegy, hogy ösztönző, hatásokkal, hatásokkal, vagy régiók, tagállamok arra való buzdításával, hogy kulcsfontosságú területen legyenek reformok. Vannak olyan elemek, amelyeket itt még vizsgálhatnánk. Ami a kulcsfontosságú szakpolitikai területeket illeti, elismerjük, hogy Westphal képviselő milyen elemeket mondott innováció, illetve okos, specializációs stratégia. Szerintem itt egyensúlyra van szükség. Először a szakpolitikai, majd pedig a teljesítmény régiós egyéni szinten. Hogyan lehet megfelelő koncentrációt elérni, megfelelő egyeztetést elérni a szakpolitikai kérdésekben. Nem lehet minden egyes szakpolitikai kérdést minden egyes programban lefedni hiszen a végén így a, a kellő hatást nem váltanánk ki. Viszont olyan um, tág szakpolitikai döntése van szükség, amilyet csak lehet hozni. Így tudjuk megnézni, hogy a tagállamoknak, illetve a régióknak mire kell koncentrálniuk. Kiemelnék még egy dolgot a szakterület, szakpolitikai területről, hogyan tehetünk többet, hogyan érhetünk el többet a kohéziós politikával. A globalizáció, a technológiai változásoknak, kihívásoknak a hatásaira kell reagálnunk. A kohéziós politika erre lett kitalálva, már most is erre van kitalálva, de olyan gyors a változás, a globalizáció hatásai olyan gyorsan éreztetik mm, magukat, hogy talán érdemes lenne megnézni, hogy hogyan lehet gyorsabban használni ezeket a szakpolitikákat ezen kihívásokra adott válaszként. Végezetül pedig a véleménynek a záró részében a láthatóságra nagyobb hangsúlyt fektettünk. Vemiszterő úr is kiemelte ezt. A bizottság tudja, hogy erre szükség van. Egy olyan cselekvési terven dolgozunk, amely a kommunikáció segítségével ebbe az irányba vinné előrébb a dolgokat. Reméljük, hogy ezzel együtt tudunk dolgozni önökkel is, és reméljük, hogy a szakpolitikának a kommunikációja az még hatékonyabb lehet. Nagyon köszönöm még egyszer, ez egy rendkívül értékes eszmecsere volt. Nagyon köszönöm, jó eszmecsere volt ez a kohéziós fórumon, majd június végén ezt fel fogjuk használni. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, Westfál asszony. Most ismételten az öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem szeretném túl hosszúra nyújtani. Azt hiszem, hogy a vitából kiderül, hogy először is milyen fontos számukra ez a téma, másfelől pedig, hogy a jövőben egy másfajta kohéziós politika miatt aggódunk, nem szeretnénk ilyet, ez kiderült a hozzászólásokból, kiderült, hogy mely súlypontokra helyezünk nagy hangsúlyt. Engedjék meg, hogy emlékeztessek még valamire. Ez egy saját kezdeményezésű jelentés. Tudom, hogy nagyon sok minden egyszerűen nem szerepelhet benne, mert ez nem engedélyezett, hiszen korlátok közé kell szorítanunk a kijelentéseket, és a javaslatok, amelyek esetleg majd még módosító indítványok formában érkeznek. Nos, egyértelmű, hogy továbbra is lesznek olyan dolgok, amelyeket eltérően értékelünk, ezért ülünk más és más frakciókban, ezért tartozunk más politikai pártokhoz, Végeredményben azonban kompromisszumra kell jutnunk. Egyértelműen látnunk kell, hogy ez egy eszmecsere kezdete, és ez az eszmecsere arról szól, hogy hogyan nézzen ki a jövőben a kohéziós politika. Ebből a szempontból ez a kiinduló pont már csak azért is olyan fontos, mert van két másik politikai szint is, a bizottság és a tagállamok, és őket rá kell vennünk arra, hogy a kohéziós politikát nem csak fogadják el, hanem folytassák méghozzá javított formában, nem kevesebb forrással, hanem több forrással. Ez pedig egy olyan küzdelem lesz, amelyet határozottan kell megvívnunk, és fel kell vérteznünk magunkat erre a küzdelemre. Éppen ezért említettem a bevezetőm végén, nem azért, mert tartok a különböző véleményektől, vagy a különböző tartalmú módosítóktól, de úgy vélem, hogy akkor lehetünk erősek, hogyha többé-kevésbé egységes álláspontot alakítunk ki a kohéziós politika jövőjéről, amely felmutatja az irányt a finom hangolás, az apró részletek kidolgozása nyilván majd más területen történik, hiszen lesznek még egyéb jelentések, ezeket majd ott kell kidolgozni. Most azonban a lényeg az, hogy a fő csapásirányt kijelöljük, és mi, mint szakbizottság, valamint parlament, foggal, körömmel küzdeni fogunk a kohéziós politikánkért, minden ellenállást megpróbálunk legyőzni az Európai Unióban. Éppen ezért várom a módosító indítványokat, ezek minden bizonyal nagy számmal fognak érkezni, és találkozom majd az árnyékjelentéstevőkkel is, és minden bizonyal a folyamat végén majd egy jó jelentést fogunk tudni elfogadni. Köszönöm szépen! Thank you, thank you very much. Uh, to remind... Köszönöm szépen. Emlékeztetnék még arra, hogy a módosítók benyújtásának határideje március 30 uh, déli 12 óra. Most pedig uh, folytatjuk a következő napi rendi pontunkkal. Ez pedig a jelentéstervezet megvitatása lesz, amelyet uh, Tomásics képviselő készített a kohéziós politika keretében a technikai segítségnyújtás jövőbeli perspektíváiról. Az első eszmecserére már sor került erről a jelentésről. Tavaly, novemberben, úgyhogy a mai napon megvitatjuk a jelentés tervezetet, szavazni pedig erről a jelentésről áprilisban fogunk, azt javaslom, hogy a módosítók benyújtásának határideje március 24 déli 12 óra legyen. Most pedig Tomasics asszonynak adnám meg a szót, hogy ismertesse ezt a jelentést, és arra kérném a kollégákat, hogy maradjanak csendben itt a teremben. Hála lijepa, gospođo predsjednice. Technicska pomoć. Köszönöm, elnök asszony. A segítségnyújtás, technikai segítségnyújtást maga a bizottság, illetve a tagállamok is kérhetik a, vég, a kohéziós politika végrehajtásának bármelyik szakaszában. Örülök, hogy látom, hogy a regi szakbizottság elismeri ennek a véleménynek a fontosságát, és azt, hogy van hova fejlődni a technikai segítségnyújtás monitorozásának és értékelésének tekintetében. Annak ellenére, hogy a 2014-2020-as időszak inkább az eredmények elérésére helyezte a hangsúlyt. Én a mm, szövegemben szeretném, hogyha azt javaslom tehát, hogy az összes főigazgatóság, amely a strukturális és befektetési alapokhoz kapcsolódik, együtt dolgozzon. Szeretném, hogyha egyszerűsítésre kerülne sor, és a kettős duplikációkat el lehetnek kerülni. Az Európai Bizottság nemrégiben kidolgozott számos olyan eszközt, amely a technikai segítségnyújtásra vonatkozik, az önértékelési eszközök vonatkozásában például vannak integritási csomagok, az Európai bizottság rugalmassági eszközöket alakított ki, amelyeket a tagállamokban lehet használni a különböző szerkezetekben. A forrásokat így tudjuk tehát kezelni, az emberi erőforrásokat is, és így lehet az átláthatóságot is, az elszámoltathatóságot is növelni a közintézmények felé. Fontos, hogy a beszerzéseknél az állami hatóságok felé bizalom épüljön ki, és a verseny, verseny egyértelműbb legyen. A közbeszerzéseket így lehet tehát támogatni. A technikai segítség nyújtás 13 milliárdra rúg, mint a mm, SEFSI része. Összességében csak a jövőben lehet látni mindennek a hatását, akkor, amikor már az összes tevékenységet, az összes reformot elvégezték és végrehajtották. Ezért annyira fontos megfelelő átláthatóságot és tervezést nyújtani az összes szakaszban. Összességében óvatosan kell monitoroznunk a technikai segítségnyújtást intézeti, tagállami reformok tekintetében, hogy átláthatóság legyen mindenhol, minden tagállamban. Számos olyan tagállam van, ahol a technikai segítségnyújtás igazából a humán erőforrásnak a költségének a fedezésére megy el, pedig ezt nem lehetne felhasználni erre a területre, a nemzeti finanszírozás területére. Fokozatos stratégiai átállásra lenne szükség, hogy nagyobb legyen a hozzáadott értéke a kohéziós politikának a tudatosságnak szintén nagy szerepe van a javaslatok elfogadására. Amikor valaki jelentkezik, akkor ennek megfelelő információt kell nyújtani, el kell magyarázni a technikai segítségnyújtást, mire és hogyan lehet használni. A 2020-as időszak után én azt javaslom a véleményemben, hogy a technikai segítségnyújtási alapokat az elérni kívánt eredmények szerint osszuk szét szeretném, hogyha a könnyebben lehetne monitorozni, ellenőrizni a kiadásokat. Opció lehetne az is, hogy időről időre a tevékenységi adatbázisokhoz lehessen hozzáférni, azon adatbázishoz, amely a tagállamok által már végrehajtott vagy végrehajtandó programokat tartalmazza. 2019-ben a technikai segítségnyújtással elért eredményeket már látni fogjuk a 2014-2019-es időszakra vonatkozóan, de a, ennek a konklúzióját már nem tudjuk felhasználni a 2020-as időszak, 2020-as 2020 utáni időszakra vonatkozó tervek kialakításában. Sajnálatos módon sok olyan tagállam van, amelyben a technikai segítségnyújtást mondjuk regionális vagy helyi szervezeteknek a képzésére öm, használták fel, viszont öm, ezek a szereplők nem tudták elmondani, hogy milyen, öm, milyen szükségeleteik vannak, és ugye a képzési formák nem voltak megfelelőek a, a helyi szereplőknek. Várom az árnyék előadókkal való közös munkát, remélem, hogy jó vélemény fog születni, amely a technikai segítségnyújtás jobb felhasználását biztosítja. Köszönöm, most akkor az árnyék előadóké a szó. Pireki néppárt részéről van valaki itt helyettesíti, van Mr. úr. Um, Köszönöm szépen. Rövidre fogva támogatjuk az előadó megközelítését. A legjobb hogyha kihasználjuk minden lehetőségünket magában a kohéziós szakpolitikában, annak feljavításával, de Tomasi Csasszony jól rámutatott, hogy több átláthatóságra, elszámoltathatóságra van szükség a segítségnyújtás szakmai vagy műszaki segítségnyújtás kapcsán mi regionális fejlesztési szakbizottságként csodálkozunk azon, hogy folynak a tárgyalások, és két év múlva a bizottság egyszer csak elvesz 140 millió euró. De miért? Azért, mert nem költötték el a pénzt. Megkérdeztem a bizottságtól, hogy hogy fordulhatott ez elő. Nincs rá szükség. Tehát létrehoztunk egy üzletet, megtöltöttük áruval, teljesen feleslegesen senki nem veszi őket. Szóval hol, hol tartunk? Valami furcsa dolog történik. A, van egy csomó pénz, egy rakás pénz, és messze alul költik ezt a keretet. Ez, ezzel fontos foglalkozni szerintem. Piráki asszony azt is hangsúlyozta, hogy mélyebbre kellene hatnunk, Például a Görögország Task Force szerepel a jelentésben, bizonyos dolgokat nagyon jól elvégeztek, de vannak akadályok ahhoz, hogy hatékony és fenntartható reformat tudjunk lebonyolítani, a testre szabott megközelítésre van szükség minden tagállamnál, és az átfedéseket is el kell kerülni például az Európai Befektetési Tanácsadói Habbal, új eszközről van szó. Áprilisban lesz a plenárisan a szavazás erről a támogatási programról. a befektetési erőfeszítéseinknél mindig eredmény központú megközelítést kell alkalmaznunk. A teljesítmény mutatókra szükség van a kohéziós politika hatásainak értékeléséhez, és ahhoz, hogy a pénzeket hatékonyan tudjuk elkölteni, tehát osztom Piráki asszony érzéseit, és hát kérdésem van ugye a bizottsághoz. Köszönöm, köszönöm szépen Gocolino úr. Köszönöm a jelentést, teljes mértékben támogatom, osztom a benne megfogalmazottakat. Három kérdés van amivel kapcsolatban érdemes mélyebbre hatolni. Először is a helyhatóságok kérdése, hogy ez a szakmai segítség miként hasznosul, különösen városi környezetben. ugye a városi környezeteknek lenne szüksége ilyen támogatásra. A második kérdés az az, hogy a szakmai segítségnyújtással kapcsolatban azt tapasztaltuk bizonyos tagállamokban, hogy az adminisztratív szolgáltatás is megváltozik, ezáltal újfajta kultúra alakul ki a közszolgálatban az európai alapok műszaki vagy szakmai támogatásának köszönhetően tehát nagy különbség van a között, hogy csak eseti segítséget kapnak, ami aztán a semmibe vész, vagy pedig a hétköznapi, mindennapi működés javul meg ezáltal. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan újdonság, amivel foglalkozni kell. A 16-os pontnál a mm, szakmai segítségnyújtásról azt mondjuk, hogy a projektek minőségére, illetve a felhasználókra kell összpontosítani. Úgy gondolom, hogy többet kellene dolgozni ezen, mert főleg az intézmények kapnak itt segítséget, nem azok, akik felhasználják a segítséget, a támogatást, a vállalkozások, az egyetemek, az egyéni felhasználók. Úgy gondolom, hogy erről kicsit többet kellene szólni a jelentésben. Köszönöm szépen az elvégzett munkát. Elnök, köszönöm szépen a következő ernék előadó. Én vagyok, úgyhogy röviden én is szeretnék hozzászólni a vétához. Mindenek előtt köszönet Tomasics asszonynak, a jelentés tervezet elkészítéséért, a kohéziós politika területén nyújtott szakmai segítségről ez az első jelentés, ami készül, és Fontos figyelembe venni itt azt, hogy ez egy transzverzális kérdés, horizontális kérdés, nagyon nehéz részletesen értékelni a hozzáadott értéket, ami így létrejön. Szeretném még azt is megjegyezni, hogy utólagos értékelést kellene a bizottságnak végeznie a központilag irányított és a közösen irányított szakmai segítségnyújtási programok esetében is. tehát az Európai Bizottság által központilag irányított programokról nem készül értékelés pillanatnyilag. Aztán vannak a bizottságnak olyan eszközei, mint az Integrity Pact, meg a polgári kontrollmechanizmus az EU pénzekre vonatkozóan a szakmai segítségnyújtást karcsosítani, észszerűsíteni kell, kihívásokat fel kell számolni, az ESZI alapokat az EFSZ-vel kombinálni lehessen, meg más közösségi programokkal. Az is fontos, hogy az európai eh, eh, beruházási eh, tanácsadó hub, illetve a befektetési portál felé is meglegyen a koordináció. Figyelembe kell venni a városi helyhatóságok véleményét a kohéziós politikában az a városi ágenda alapján nagyon fontos, hogy ez a szakmai segítségnyújtás képességeket segítsen létrehozni a városi környezetekben, városokban. A 2020 utáni eh, reformprogramra is gondolni kell, mert az európai szemeszterrel való eh, koherencia eh, javulni hivatott az ország specifikus ajánlások alapján, és az egyik kulcsfontosságú terület a karcsúsításnál a kohéziós politika jobb láthatósága, illetve az, hogy az emberek jobban tisztában legyenek annak a működésével, illetve hogy az alapok mit segítettek elérni. Tehát a kohéziós politika láthatóvá tételében fontos szerepe lehet a szakmai segítségnyújtásnak, és bízom benne, hogy ez bekerül a jelentésünkbe is. Köszönöm szépen Tomásics asszony munkáját, és módosítókat fogok majd majd benyújtani. Rendben, úgy látom, hogy nincs több árnyék előadó, illetve Damato asszony következik most. Köszönöm elnök asszony, és köszönöm Tomasics asszonynak és a szakmai segítségnyújtás az administratív kapacitásokhoz nagyon fontos téma, és rendszeresen megjelenik a véleményeinkben ugye az lenne itt a cél, hogy az érdekelt feleket segítsük a bizottság részéről. Pénzügyi támogatás, előkészítés, monitorozás, audit, kontroll, mindez ide tartozik. Tomásics asszony azonban jelezte, hogy a helyhatóságok a nál sokszor nehézségek vetődnek fel. Nem csak nincs meg a megfelelő kapacitás a strukturális alapok felhasználásához, az önkormányzatoknál, nagyon gyakran magáncégeket, konzulenseket vesznek igénybe, és pazarolják a pénzt. Egy olasz heti labban például megjelent, hogy két nagy tanácsadó cég, a PricewaterhouseCoopers és az Ernest Young 2007 és 2017 között 42, illetve 44 millió euróhoz jutottak dél-olaszországi strukturális alapfelhasználással kapcsolatos tanácsadó tevékenységért. Ezt a pénzt sokkal jobban is fel lehetett volna használni, vagy a jelenlegi munkatársak továbbképzésére, vagy pedig, és ezt mondják a tagállamok, régiók, új szakképzett emberek felvételére a közigazgatásba. tehát a strukturális alapok reformjának ez is része kell, hogy legyen. Nagyon egyetértek azzal, hogy fel kell hívni a figyelmet a partnerségi magatartási európai kódexre. Nagyon fontos, hogy a partnerek administratív képességei javuljanak a programban való részvételhez a szakmai segítségnyújtás lehetne szükséges előfeltétele a programok megvalósításának, hiszen javítja az értékelést, javítja a monitorozást, a következő szabályok kialakításánál erre is gondoljunk. Köszönöm a figyelmüket. Elnök Nilsson úr kérte még a szót. Igen, nagyon röviden fogok csak hozzászólni. Ez a vélemény nagyon jó irányban halad. Már évek óta bosszant, hogy a szakmai segítségnyújtás mennyire ö, rosszul ö, használják fel. És igaz, hogy nemzeti szinten is megvan a felelősség, Fontos, hogy ez a technikai segítségnyújtás értelmes módon támogassa a projekteket például, amikor regionális platform jön létre kisvállalkozások között, ahhoz, hogy nagy projekteket tudjanak megvalósítani, és szakmai segítséget kérnek, ki szokott derülni, hogy már a regionális hatóságok, nemzeti hatóságok igénybe vették a rendelkezésre álló technikai segítséget, pedig úgy gondolom, hogy ez így nem jogszerű. Elnök, van-e a Szakbizottság tagjai között még valaki, ki hozzá szeretne szólni? Nem, akkor az Európai Bizottság képviselőjének adom meg a szót. Ki fog nyilatkozni. Tessék! Köszönöm, elnök asszony! Szkóboly vagyok és az adminisztratív képességépítéssel foglalkozom a régió főigazgatóságnál. Köszönöm szépen ezt a jelentést, nagyon fontos hozzájárulás ez ahhoz, hogy hogyan alakítsuk ki a jövőben ezt a segítségnyújtást. Hogyha a 2014-2020-as jelenlegi időszakra gondolunk, most megpróbáltuk arra ösztönözni a tagállamokat, hogy ezt a segítségnyújtást célzottabb és hatékonyabb módon vegyék igénybe a korábbi időszakokhoz képest, Korábban ez mint egy általány kiutalásként szerepelt, a bizottság nem foglalkozott vele, hogy hogyan használják fel ezt a pénzt. Most arra ösztönöztük, és abba az irányba vezettük a tagállamokat, hogy fókuszáltabban, hatékonyabban használják fel a pénzt, és háruljanak el a szűk keresztmetszetek az emberi erőforrásokra költjük a pénz nagy részét. Azt kérjük a tagállamoktól, hogy nem fizetéskiegészítést valósítsanak meg ebből, hanem akcióterveket készítsenek a lehető legjobb felhasználásra és a fontos közbűső testületek, szervek, közvetítők is részesüljenek a segítségnyújtásból. Azt is tanácsoltuk a tagállamoknak, hogy használják arra ezt a segítségnyújtást, hogy a nem teljesült ex ante feltételek nyomon követését valósítsák meg, illetve akcióterveket készítsenek, és megfelelő csalás és korrupció ellenes intézkedéseket is finanszírozhatnak belőle, ez egy új gondolat. Elértük, amit akartunk? Nem, nyilvánvalóan nem. Szeretnénk, hogyha Eh, a segítségnyújtás hatékonyabban valósulna meg, eh, nagyon sokat lehet rajta javítani, és 2020 utánra vonatkozóan vannak javaslataink, ez egy fontos dokumentum nagyon fontos lenne megvizsgálni, hogy eh, a technikai segítségnyújtásnak egy részét hogyan lehetne előrehozni az operatív programok elejére, vagy az operatív programok előttre, a projektek kiválasztásánál, megvalósításánál is fontos lenne a segítségnyújtás. Arra is oda kell ugyanakkor figyelni, hogy egyfajta evolúció és ne forradalom következzen be, ne boruljon fel az egész segítségnyújtási rendszer, mert vannak benne jó összetevők, jó tendenciák, van, aki hatékonyan használja ezt a lehetőséget, Ezeket a példákat kell tovább erősíteni. A jövőben fontos lenne a tapasztalatcsere is, nem csak a tagállamokon belül, hanem a tagállamok között is. A technikai segítségnek nagy részét erre lehetne fordítani az EU-ban. Teljesen támogatjuk, hogy erősebben integráljuk, következetesebben használjuk ezt a segítségnyújtást a különböző alapoknál. Fontos lenne az SRSS keretében folyó tevékenységekkel való jobb koordináció is, és ex post értékelésre van szükség. A központ és a közösen irányított programok esetében egyaránt tényleg jó ötlet, hogy ezt vizsgáljuk meg. Többen javasolták, hogy többen, több kategóriájú kedvezményezett legyen, többen használhassák fel a segítségnyújtást, ezzel foglalkozni fogunk. Amíg világosan megvan határozva, hogy a, a struktúrális alapok igénybevevői vehetik igénybe ezt is, nyilván így az önkormányzatok is. Rákérdeztek, hogy központi szinten miért költjük ennyire alul ezt a keretet. Most kialakítottunk egy stratégiát a régió főigazgatóságnál, 8 vagy 9 prioritásunk van, és kulcsfontosságú területekre szeretnénk központosítani ezt a segítséget, pénzügyi, városi, administratív kapacitásépítési szempontok ezek. És központi szintű hatékonyabbá tételnél rendszer szintű és nem adhok kezdeményezéseket akarunk tenni. Jaspers például az FI Compass-t alakította ki a fellépéseink, tehát rendszer szintű megoldásokat hivatottak szolgálni, így nagyobb pénzeket lehet elkölteni is. 142,9 millió eurót a strukturális reform támogatási programra állítottunk hadrendbe. Az SRSS egy csomó mindent fog támogatni, és ez egyértelműen a strukturális alapok megvalósítását segíti majd a közbeszerzéseknél, a közigazgatás modernizálása hatékonyabban kell, hogy megvalósuljon. Itt szeretném befejezni, köszönöm a figyelmüket. Elnök Tomásics Csasszony szeretne reagálni. Köszönöm szépen. Nagyon röviden reagálnék, szeretnék köszönetet mondani minden kollégának a hozzászólásaikért, javaslataikért, Hogyha a további együttműködés is ennyire hatékony lesz, mint a mai eszmecsere, akkor biztos egy kiváló jelentés fog készülni. Köszönöm. Köszönöm a ma délelőtt ülés ezzel véget ér. Három órakor folytatjuk a munkát. Tajani elnök úr most ünnepelni hív bennünket a római szerződés 60. évfordulóján. Három óráig tehát az ülést felfüggesztem. Köszönöm.